jelentése. A címe a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolói a mikrovállalkozásokra különös tekintettel. Én úr négy percre kapja meg a szót. Elnök úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennél a jelentésnél egy olyan tervről van szó, amelyet a parlament már sok-sok éve dédelgetett, és amely most lehetséges lehetséges, hogy még egy lépéssel közelebb visz a sikerhez. Azt szeretnénk, hogyha a mikrovállalatok, tehát azok a vállalatok, amelyek rendkívül kicsik, nagyon kevés alkalmazottal, minimális forgalommal, minimális nyereséggel gondolnak, amelyek általában csak regionális, sőt még inkább helyi szinten dolgoznak, tehát a helyi pék, a helyi festő, tehát őket szeretnénk a pénzügyi terhek alól mentesíteni. A tanács és a bizottság az irányelv keretében már többször megpróbálta számos új, újítás és módosítás keretében ezt megtenni. Fandenburg kollega 2008 végén már jelentést írt erről. Nem sikerült a tanácssal a tárgyalások során azonban ezt a célt elérni. Ennek eredményeképpen 2008 decemberében egy határozatban a parlament egyértelműen határozott, egy, egyhangulag határozott, és felszólította a bizottságot arra, hogy pontosan a mikrovállalatok mentesítését törvényalkotás segítségével támogassa. A bizottság megfogalmazta a javaslatot, és pontosan eleget tette a parlament kérésének. Emellett, volt a, emellett az Európai Bizottság Stajber úr vezetésével a demokrácia e, erősítésével és bürokrácia leépítésével úgy határozott, hogy Európa mikrovállalkozásai számára rendkívül sor, sürgős a mentesítés. Összesen 6,3 milliárd megtakarítás adódhatna ebből. Pont a bürokratikus teher az, amely rendkívüli mértékben a mikrovállalkozásokat sújtja. A bürokrácia leépítés zászlós hajója lehetne ez az Európai Unióban, és éppen ezért központi jelentőségű kérdés. Számos észszerű ok is van arra, hogy ez a javaslat miért helyes. Az irányelv, amelyről beszélt, 1978-ból származik. Célja elsősorban a nagy és közepes vállalkozások voltak, soha nem a kis vállalkozásokra, kis vállalkozásokat célozta meg, soha, sőt kirekeztette őket. A mérlegek, amelyek alapvetően struktúrájukat tekintve a nagyvállalatoknak feleltek meg, teljes mértékben elmegy amellett, amire a kisvállalkozásoknak és mikrovállalkozásoknak szüksége van. Az ilyen jellegű jelentéstételi kötelezettség e, értéktartalma nulla a mikrovállalkozások esetében tulajdonképpen nem is értik saját mérlegünket. Ezt határozottan e, még egyszer megismétlem, a használati értéke e, ezen vállalatok számára nulla. Például a likviditás, a készpénzáramlás kérdés, az aktiválható tartalékok, mind olyan kérdések, amelyek a mérlegből ebben a formában nem is hámozhatók ki. Egy pillanatra megjelennek, és nem mértékadóak azonban egy ilyen vállalat számára, különösen abban az esetben, amikor hitelt kér a verseny szempontjából is hátrányos, különösen a lobby képviselőitől hallottuk ezt. Ezek a vállalatok általában nem a belső piacon versenyeznek határon átnyúló formában, hanem regionális és logális helyi tevékenységet folytatnak, és éppen ezért nem is jelentős a belső piaci relevanciájuk. A belső piac ebben a, az esetben öncél lenne, a határon átnyúló tevékenységekre vonatkozna, nem pedig olyan kérdésekre, ezek a követelmények nem olyan vállalatokra vonatkoznak, amelyek a nemzeti gazdaságok belső folyamatait érinti csak. Nos, Fogadjuk el ezt a rendeletet, és egy ö, ö, hosszú történetet zárjunk le ezzel, és, annak, és fontos, hogy a legkisebb vállalatok számára végre meghozzuk ezt a fontos pozitív döntést. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr. Barnyé, biztos úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni és megköszönni a két jelentéstevő munkó, munkáját, Léne úr munkáját, a képen beszélt és Dirk Sterks képviselő úr munkáját. Ahogyan Léne úr elmondta, a bizottság irányelv javaslatát követően gyakorlatilag a parlament egyik kérésére reagáltunk, hiszen a parlament 2008. december 18-ai állásfoglalására történt a javaslat megfogalmazás. A beszámolói kötelezettség hatája alól tulajdonképpen kivonásra kerültek a mikrovállalkozások, és amit itt most hallottunk, egyértelműen állást foglaltak a javaslat mellett, és ezt többen is támogatják, azaz egyszerűsítésre kerüljön a beszámolói kötelezettség. Miért olyan fontos ez az intézkedés? Nos, arról van szó, hogy a tagállamok számára lehetőség nyílik arra, hogy a beszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályokat egységesítsék, illetve egyszerűsítsék. Ezáltal a mikrovállalkozások számára a költség teher is csökkenne. milliárd milliárd eurós megtakarításról hallott, hallhattunk, de azt gondolom, hogy egy kisebb volumenű megtakarítás is mindenképpen azt csugalná, hogy érdemes végrehajtani ezt az egyszerűsítést hiszen ez támogatást jelent a mikrovállalkozások számára Európa szerte. Ezért én javaslom, hogy támogassák ezt a javaslatot, hogy egyfajta áttekintés során, ezt az ECOFIN tanácson is hallhattuk, valóban egyszerűsítés következhessen be. Talán ez több évig is tart majd, amíg alkalmazásra kerül ez az új szabály, több kritikai megjegyzés is elhangzott már ezzel kapcsolatban egyébként a kollégák részéről, és megpróbálok majd három pontra korlátozódva beszélni. Egyrészt, hogy mi a célja ennek a javaslatnak. Nos, ez az, hogy opciót kínáljon a tagállamoknak, azaz, hogy választhassanak, hogy kérik-e számon kérik-e, fenn akarják-e tartani a, a jelenlegi jogszabályokat, vagy nemzeti szabályokat kívánnak-e bevezetni. A második dolog ugye az egyszerűsítés, mint cél, illetve a szubszidialitás elvének betartása. A polgárokat e, tulajdonképpen vállalkozói szinten a belső piacon érinti ez, és hogyha nem szükséges bizonyos szabályok számon kérése, akkor ezekre nincs szükség. A kisvállalkozások, mikrovállalkozások szempontjában nem szabad most túlcsorduló követelményeket támasztani. A harmadik cél a beszámolási kötelezettségnek nem minden részét törölnénk el, ezt többen kifogásolták a, a tagállamok közül. A Juri szakbizottság javaslatot tett, arra vonatkozóan, hogy teljesen konkrétan bizonyítható tranzakció történetet kell tudniuk felvonultatni a, ki, a mikrovállalkozásoknak is. Nos, végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a parlamentet kérem, és várom, hogy fogadják el ezt a javaslatot, hiszen ez egy egy egyértelmű üzenet lenne arra, hogy előre léphessünk, hiszen mindannyian úgy gondoljuk, hogy az egyszerűsítés fontos célkitűzés. Ez pedig azt gondolom, hogy ha rátekintünk erre a konkrét kérdésre, akkor ez egy jó példa lehetne, és a mikrovállalkozások mindenképpen nagyon sokat profitálnának, amennyiben elfogadásra kerül a javaslat. Köszönöm. Elnök, most pedig Sterks úr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A Gazdasági és Monetáris Bizottság ügyét. Nagyon fontos, hogy most végre a plenárison is elmondjuk, illetve véleményét. A bizottság Gal egyetértünk azzal, hogy a mikrovállalkozások administratív terve, terheit csökkenteni kell, de egyértelműen eh, látjuk, hogy ezzel a javaslattal ezt nem érjük el. Eh, ha nincsen megfelelő éves beszámolóhoz való hozzá, eh, hozzáférés, akkor nem lehet a mikrovállalkozások helyzetét felmérni. A különböző tagállamok eh, szempontjából nem tekinthető ez eh, pozitívumnak, sem a specializálódott, sem pedig az általános kisvállalkozások számára. Mi azt kérjük tehát, hogy részletesen értékeljük a hatásokat, nem pedig a 6,3 milliárdról beszéljünk, hanem a pozitív és a negatív hatások adatokat is elemezzük, ezt a bizottság nem tette meg. A, a számíteli kötelezettségekre vonatkozó irányelv keretében ezt meg kell tenni. Végül pedig egy olyan e, irányelvre van szükség, amely minden e, tagállam szempontjából fontos, és erősíti a belső piacot, és csökkenti az administratív terheket. Köszönöm szépen. Kastex úr két percben. Doskonale wiemy, czym różnią się mikroprzedsiębiorstwa Hölgyeim és uraim, Pontosan tudjuk, hogy a mikrovállalkozások hol különböznek a kis és középvállalkozásoktól, nem akarjuk nagy konszerekkel összehasonlítani őket. Ezért mondanám azt, hogy negatív környezetben kénytelenek tevékenykedni, gondoljunk csak az adókra. Aztán a likviditás fogalma sem teljesen tisztázott, ugyanis ugye ez azt jelentette, hogy az elmúlt évben tulajdonképpen megtizedelődtek a kisvállalkozások. 60% eséllyel maradtak életben a szabályok, az új szabályok bevezetése után, és az első évben nagyon sokan alul maradtak a versenyben a piacon. Hogyha ehhez hozzáveszünk még azt is, hogy a mikrovállalkozások 90%-át teszik ki az összes vállalkozásnak, azt gondolom, hogy a vita arról, hogy a, az adminisztratív terheket csökkentsük, nagyon-nagyon lényeges. Az is nagyon fontos, hogy ez a vita ne csak arra korlátozódjon, hogy egyszerűsítést követeljünk, hanem arról is, hogy a számviteli kötelezettségeket is napirendünkre tűzzük. Az egyszerűsítési vita elsősorban a költségek csökkentésére vonatkozik, azonban a számviteli kötelezettség és a beszámolói kötelezettség az igényekre is oda kell figyeljön a mikrovállalkozások vonatkozásában. Ha egyszerűsítést kívánunk kieszközölni, akkor meg kell néznünk azt is, hogy mi történik a nagyvállalatoknál. Ha a globális standardek bevezetésre kerülnek, akkor úgy gondolom, hogy ez kevesebb költséggel jár, mint hogyha új követelményeket támasztanánk most. amennyiben mérlegelünk a költségek és a kedvezmények között, akkor a mikrovállalkozásoknak szükségük van tájékoztatásra, információkra, hiszen nagyon sok a családi vállalkozás is. Nyilván a pénzügyi válság következtében új szabályokra szükség van, de nem szabad, hogy ezeknek az új szabályozásoknak a mikrovállalkozások essenek áldozatul monsieur le président. Köszönöm szépen, kollégák! Ahogy a jelentéstevő is elmondta, ez az irányelv javaslat az Európai Parlament javaslatát követte, de ennek ellenére kritikusak maradunk a javaslattal szemben. Hiszen lehet, hogy az ellenkező előjelű eredményt érjük el ahhoz képest, amit szerettünk volna. Nem szeretnénk, hogyha a mikrotársaságok adminisztratív terhei megemelkednének. Szeretnénk, hogyha biztonságot, és biztonságot tudnánk nekik adni. Először is a határértékekkel kapcsolatban, tehát hogy mi határozza meg azt, hogy egy mikrovállalkozás mikrovállalkozás lehet. Először is tíz alkalmazottnál több kell, hogy dolgozzon, és egy millió eurónál magasabb kell, hogy legyen a nettó árbevétele. Bizonyos tagállamokban a kisvállalkozások nagyság, nagy, része, nagy részére igaz, igazak ezek az adatok. Általában helyi piacokon vagy regionális piacokon operálnak. De de nem lesznek, nem, nem lesznek teljes mértékben kivéve a beszámolási szabályok alól, hiszen hogyha bankokkal kell kapcsolatba kerülniük, vagy partnerekkel, esetleg tárgyalásokat folytatnak a pénzügyi, vagy gazdaság, illetve szociális hatóságokkal, akkor szükségük lesz ezeknek betartására. A beszámolási szabályok betartása ekkor számukra többe kerülhet majd kivételes esetben, mint hogyha rendszeresen betartanák azokat. Nem látok tehát semmiféle előrelépést abban, hogy ha a beszámolási szabályok csak hirtelen különleges jelleggel vonatkoznának rájuk. Ez nem csak versenyképességi kérdés, ez a gazdasági integráció és az egyenlő, elbánás, egyenlő bánásmód kérdése is az Európai Unión belül. Természetesen a beszámolási követelmények egyszerűsítése fontos a kisvállalkozások számára. A javaslatban az IFRS rendszer a nemzetközi elszámolási rendszer, amely amelyre a bizottság javaslatot tett, illetve a negyedik és hetedik társasági jogi irányába, amelynek a felülvizsgálata várható. Ezek a, ez, ez a felülvizsgálat 2010-ben volt esedékes, lehet, hogy egy kicsit később lesz majd, kerül majd erre sor, nem lenne jó, hogyha kés, késelkednénk vele, de ezzel a témával nem szabad elsietnünk a munkát, hiszen összefügg a három téma. Ezért biztos úr úgy érzem, hogy sokkal előnyösebb lenne, és a kisvállalkozások számára világosabb lenne, hogyha egy egységes globális megoldást ajánlanánk, amely lehetővé teszi a munkájuk egyszerűsítését, úgy, <clears throat> ahogy mindig is szándékunk volt. Jelenleg az a probléma, hogy a bizottság vonakodik megindítani az irányelvek felülvizsgálatát, és ez megakadályozza az e témában folytatott munkánkat is. Ezért a bizottságot arra szólítom fel, hogy gyorsítsa föl az irányelvek felülvizsgálatát és a hatásvizsgálatok elindítását. Köszönöm. Szájna asszony kapja meg a szót három percre. Árnyék előadóként Egyáltalán nem értem, kedves kollégák, hogyan ellenezhetjük azt, hogy mikrovállalkozások, és hangsúlyozom, hogy mikrovállalkozások nem a kicsik vagy a közepesek, tehát hogy ezeket mentesítsük, mentesíthessük az éves jelentésektől. Itt olyan nem kötelező ez. Mi a gond? Láttam, jelenti az elnök, de kés, későn. Először hagyjuk, hogy az, e- a most felszólaló befejezze, és hogyha az előző elfogadja az ön kék kártyáját, akkor megkérdezi. Köszönöm a tanácsát mellesleg. Kérem, folytassa. Nos, tehát elnök úr, nem az exportorientált eh, száz munkavállalós Baden-Württembergi nagyvállalatokról van szó, hanem a virágosról, a pékről, a kisvállalkozásokról, a mannaszerűen ismétli a politika helyi és európai szinten, hogy épp a mikrovállalkozásokat kell tehermentesíteni a felesleges költségektől. És valóban ilyenkor a feleslegektől, nem pedig a szükséges költségektől fogjuk mentesíteni őket. Belgiumban a, gazda, a jogászok, más országokban közgazdászok készítik a, az éves jelentéseket, társasági beszámolókat, ettől mente, ezektől mentesítjük a mikrovállalkozásokat. A parlament már régóta felhívta erre a bizottságot, és most felül jönnek a, az ellentmondók. A a mikrovállalkozásoknak csak 7%-a határon átnyúló tevékenységet folytató cég, a szubszidiaritás elve mellett azonban az ő érdeküket is figyelembe lehet venni. A mérlegkészítési szabályok a, a nagy és közepes vállalkozások felé orientálódnak, és ez kezdet-kezdettétől nem felel meg a mikrovállalkozásoknak. Ha az ellenzőket hallgatom, tehát, hogy a mikrovállalkozás hitelkérelem esetében nem tudna mit előterjeszteni a banknak, nos akkor tudja, hogy az éves mérleg az a banknál nem a legfontosabb döntést meghatározó elem. A másik pedig a hitelezők Nos, a jegyzői munkám során egyetlen egyszer sem tapasztaltam azt, hogy egy vállalat értékesítésénél például az éves jelentés vagy éves mérleg eredmény, alap, adatai adapjá, alapján döntött volna bárki is. Az Európai Unióban, az országokban egyre több olyan cikk van, mely szerint a régi szabályokat kívánják az országok megtartani, ezt meg is tehetik, hiszen fakultatív az új szabályozás átvétele. Hogyha az éves jelentést azonban nem ellenőrzik, akkor nem tudják természetesen, akkor sem tudják természetesen az adócsalást elkerülni. A szociáldemokraták nevében amellett szólok, hogy támogassák ezt a javaslatot Léne úr jelentésében az összes módosító javaslatot figyelembe vente, és nincsen olyan tényszerű ellen, ellenérve, amely szólhatna. Rendben van, Tex úr szeretne Kastex úrnak szeretne valaki a kék kártya alapján feltenni egy kérdést, elfogadja? 30 másodperce van a kérdés feltevének. Do you accept that the proposition... Tex asszony elfogadja azt a javaslatot, hogy ezt a javaslatot kísértes, kísérletesse egy, egy, hatá, egy hatástanulmány, és elfogadja, hogy ez ellenkező hatással lenne a, cél, a céljainkhoz képest? Értem a kérdését. Hogyha a javaslatot elutasítjuk, akkor át kell azt fogalmazni még egyszer, és ebben az esetben a, egy hatástanulmány elképzelhető lenne. Ahogy mondtam, nem ellen, ellenezzük a kisvállalkozásokra vonatkozó beszámolási kötelezettségek egyszerűsítését. Különösen azért, mert ez egy olyan iránymutató irányelv, ezért nagyon fontos a helyzet tisztázása. Úgy érezzük, hogy a jelenlegi szöveg nem egyszerűsítést, hanem bonyolítást fog okozni. Swinburne asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm, ez a javaslat egyáltalán nem tökéletes, és Störk úr támogatását, támogat, úgy támogatva úgy gondolom, hogy tovább kell eh, vizsgálni, hogy hogy lehet eh, csökkenteni a kisvállalkozások adminisztrációs költségeit. Elutasítom ezt a javaslatot, és várom a negyedik és hetedik társasági jogi irányelv felülvizsgálatát. A bizottság azt, azt állítja, hogy nagyon előnyös a javaslat, de úgy érzem, hogy nagyon keveseket érne el a nehéz gazdasági időkben nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy minden pozitív dolog segít, de remélem, hogy ha támogatjuk, akkor legalább lesz néhány olyan kisvállalkozás az én választókerületemben is, aki, el, amely előnyökkel tud majd járni. Nem tudjuk nagy előrelépésnek tartani ezt a javaslatot, de legalább egy kicsit lehet, hogy segít a nehéz gazdasági időkben. Elnök De Jong képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában örülök annak, hogyha az Európai Unió szabályokat felfüggesztés megszüntet olyanokat, amelyek feleslegesek, de nagyon sok mindent kell még tenni a feleslegesen bonyolult szabályok egyszerűsítésében. Az éves beszámolók azonban nem biztos, hogy ilyenek, még a kisvállalkozások esetében sem. Az átlátható pénzügyi adminisztrációt er-, erősíteni kell. Ha megszüntetnénk a kötelezettségeket, akkor sokkal nehezebb lenne. A pénzügyi ö, ügyek adminisztratív kezelése a kisvállalkozások számára sokszor így is bonyolult. Hogyha ez a beszámoló is e, megszűnik, akkor az adófizetési alap is megkérdőjelezhető. Az éves e, mérlegkészítést, hogyha objektíven vizsgáljuk, akkor e, az alapján fontos, hogy százszázalékosan ellenőrizhető ezzel minden bizonyítható E, elemmel az adófizetési kötelezettség terjezése is. Az ECON e, szakbizottság e, javaslatai alapján a mikrovállalkozások terheit csökkenteni kívánják, pedig pont nem ezt érnénk el ezzel a javaslattal. Köszönöm. O Earl of Dartmouth, uh, Mr. Chairman, in the UK... Dartmouth az Egyesült Királyságban most 2,6 millió munkanélküli van, tehát 20%-os a munkanélküliség a fiatalok körében. 24 százalékos, és Olaszországban 25 százalék, Spanyolországban pedig 39 százalékos a munkanélküliség. Hatalmas nagyvállalatok bocsátják el az embereiket már két éve, és folytatni fogják ezt a gyakorlatot a munkanélküliek leg, egyetlen reménye a kis és mikrovállalkozásokban végzett munka. Az európai irányelvek azonban nehézé teszik a kisvállalkozások sikeres működését, a szabályok megakadályozzák a növekedésüket. És akkor egyszer a bizottság végre valami pozitívat javasol, mégpedig az, hogy a kis mikrovállalkozásokat bizonyos beszámolási szabályokból kivegye nálunk 1,7 millió mikrotársaság van. Hogyha ezek a társaságok csak egy további embert föl tudnának venni, akkor a munkanélküliségi problémáinkat nagyrészt meg tudnánk oldani ezzel. Mindannyian megkaptuk Störk úr és barátai írományát. Ők ellen, ellenzik ezt, mégpedig részben azon az alapon, hogy a nagyon kis társaságokat kis társaságok mentesítése, ez alól a kötelezettség alól az egységes piac szétaprózódásához vezet. Ez egyszerűen nevetséges, elfogadhatatlan érvelés. Tudom, hogyha a, itt a parlamentben a belgákat kritizáljuk, akkor ezért minket kirúghatnak innen. De ne, ne felejtsük azzal, hogy a, minden, hogy, hogy mi mindig megvédtük a belga teritoriumot. Szeretném, hogyha most Sterks kolléga egy kicsit visszaadná ebből a kedvességünkből, és ő is a mi ügy, most ő is a mi ügyünket támogatná. Fejjó, képviselő következik. De ha szót kér, akkor természetesen reagálhat erre, de csak röviden. Elfogadja akkor ezt a kérdést? Akkor öné a szó. Először is hogy köszönjem meg azt, hogy Nagy-Britannia mennyi tettben értünk majd száz évvel ezelőtt. De a kérdésem az, hogyha most a bizottságtól azt kérjük, hogy vizsgálja felül a két idei évre szánt irányelvet, akkor van egy teljes keret, akkor ez valóban akadálya annak, hogy az egyszerűsítést, az adminisztratív terek könnyítését kieszközöljük? Nem. Igen. A KKV-k és a mikrovállalkozásoknak mikro most van szüksége a könnyítésre és az egyszerűsítésre. Jó, akkor most jó képviselő következik két percre. Elnök úr, Először is szeretnék Léne képviselőtársunknak gratulálni ehhez a jelentéshez, amelyet előterjesztett. Aztán eh, a dialógusra való nyitottságot is megköszönöm. És eh, azt gondolom, hogy eh, a krízis visszaszorításában ez egy nagyon fontos eszköz mert a mikrovállalkozásoknak az administratív terhei csökkennek, hiszen ezek a kötelezettségek a beszámolók vonatkozásában nem feltétlenül növelik a, az átláthatóságot. Úgy gondolom, hogy az átláthatóság, mint kritérium továbbra is fennmarad, de a KKV-kat nem lehet másként illetve másként kell tekinteni, másként kell kezelni, mint a mikrovállalkozásokat. El kell végre szánnunk magunkat, és csak a szavaktól végre a tettek felé elmozdulnunk. Az egyszerűsítés mindenképpen költségmegtakarítást is hoz a kkv vonatkozásában, ezzel nőni fog a foglalkoztatottság, illetve elindulhat a növekedés. Nagyon sok KKV alul marad a versenyben, és ezért nagyon lényeges arról, hogy beszéljünk erről. De nem csak elég beszélni, végre valóban a tettek mezeire kell lépnünk. Ezért az a csoport, az a frakció, amelyet én képviselek, már a nemzeti parlamentünkben is lépéseket foganatosított, és a portugál képviselőtársak felé is fordulok, Jelenleg úgy tűnik, hogy a tanácson belül a portugálok ugyanis blokkolják a javaslatot. Viszont ha most itt elszálljuk magunkat, akkor az egyszerűsítés mellett tesszük le a voksunkat, illetve a gazdasági növekedés is újra elindulhat. Köszönjük szépen, Légner asszony következik. Köszönöm, elnök úr! A cél, hogy az administratív termeke, terheket a mikrovállalkozások vonatkozásában csökkentsük, mindenképpen támogatandó. A mikrovállalkozások a beszámolói kötelezettséget tekintve nem kezelhetők ugyanúgy, mint a nagyvállalkozások, de a bizottság javaslata és Léneol javaslata valóban ezt az eredményt fogja öm, eredményezni? François képviselőtársunk már reagált erre vonatkozóan. Ausztriában például felelősséget viselő KFT-kről is szó van, de vannak részvénytársaságok is, és tulajdonképpen már a 98%-ot érik el az összes társaságok közül azok, amelyeknek kevesebb, mint 10 munkatársa van. A nagy vállalkozásoknál ugye továbbra is fennmaradnak a kötelezettségek, a mikrovállalkozásokat viszont most a negyedik irányelvből úgy tűnik, hogy kikerülnek, és ezáltal a negyedik és a hetedik társasági irányelvenek az áttekintése bizonyára segíteni fogja a mikrovállalkozások működését. Köszönjük! Köszönöm szépen, elnök úr, Biztos úr, kedves kollégák, a gazdasági válság egyértelműen azt mutatja, hogy Európa nem tud lépést tartani más eh, földrészek eh, gazdasági növekedésével és gazdasági fejlődésével, például Ázsiáéval. A társadalmi környezetünk struktúrája egyszerűen nehézkes, túlzottan az, mennyi időt, pazarolnak például kínai és indonéz kézművesek, különböző pénzügyi jelentések megírására. Semmit. És nálunk, nál, a hazámban például a kézműveseket, kisiparosokat arra kényszerítik, hogy négy állami hatóságnak küldjék meg adataikat a pénzügyi hatóságoknak, a kereskedelmi kamarához, a társadalombiztosítóhoz és a statisztikai hivatalnak Hogyha véletlenül valamit elfelejtenek, akkor hatalmas büntetést rónak királyok, vagy felfüggesztik, illetve megtiltják vállalkozói tevékenységét. A vállalatokat egyszerűen megfosztják az idejüktől és pénzüktől is ezek a hatóságok, hiszen az államaparatus szempontjából az adóbevitel az élet fennmaradását jelenti az övökét. Minden adatot ha össze akarnak gyűjteni, akkor mit, tehet, eh, mit lehet tenni? Semmit. Vagy hatékonyabbá tesszük a közigazgatást, az szükségtelen szabályokat megszüntetjük, vagy pedig, eh, és ezzel lehetőséget adnak a kézműveseknek, iparosoknak, hogy a megélhetésüket biztosítsák és elvégezzék a munkáját, vagy pedig a, a, ahogy korábban a királyi császár időkben tették, a, a királyi palota ablakából ugorhatnak a mélybe. Köszönöm szépen. Kálasz úr két percben. Biztos úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, az, e, a közös kisvállalkozások egyik csoportjának, intercsoportjának elnöke vagyok, és ott és elhangzott az a kívánság, hogy a kis vállalkozások elsőbséget kapjanak, és ezért szeretnénk egyszerűsítéseket, mentesítéseket biztosítani számunkra. De hölgyeim és uraim, mindaz, amit ma itt hallottunk, természetesen csábítóan hangzik. Ha olyan csábító lenne, akkor miért nem tapsol neki minden oldal? Miért? van akkor olyan sok eltérő példa arra, Ö, ö, hogy miért van olyan sok ellenmondó példa, és miért akadályozza mindez meg azt, hogy tapsban törjön ki. A Bázel 2 kompatibilitás. Egyrészt ugye évek óta a közös számviteli szabályokért próbálunk kiállni, és most egyszerre a számviteli előírásokat megszüntetjük európai megoldásokat akarunk és egyszerűsítéseket, nem pedig nemzeti megoldásokat. Nem jogmegosztottságot. A határon átnyúló tevékenységet akadályozná ez a kisvállalkozások szempontjából. Az éves beszámolók mentesítése nem de facto mentesítést jelentene, hiszen nagyon sok tagállamban ugyanazok az adatok más címen amúgy is kötelezően beszolgáltatandó adatok, de a hitelezést például megnehezíteni, ha nem lenne ez. A vállalatok közti normák meghatározását is megnehezítenék, és egyetlen egy vállalat sem tartaná magát ehhez, és ez az átláthatóságot sértené csorbítaná. Ha a cégek növekednek, akkor olyan előírásoknak kellene majd megfelelniük, amelyekre nincsenek feltét, felkészülve. És a választás szabadságának csökkentésével a, a belső piacot gyengítenénk. A négyes és hetes társasági jogi keretirányelvet el kell betartanunk, hiszen ez szolgálja az egységesítést és csökkentést. Köszönöm. Tiszen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, biztos úr, kedves kollégák! Valóban az administratív eh, terheket, ha csökkenteni akarjuk, akkor Európában meg kell tennünk eh, elsősorban a kis és közepes vállalkozások érdekében, hiszen őket sújtja leginkább a teher. De nem szabad a gyermeket a fürdővízzel együtt kidobnunk. Ha a bizottság javaslatát követjük, akkor különböző éves beszámolókat nem kapnánk meg, nem tudnánk, hogy a közösségi E, közösségen belüli tevékenységet, illetve kereskedelmet e, kifolytatja, és ezzel akadályoznánk, e, fékeznénk a határon átnyúló tevékenység kialakulását e vállalkozáscsoportok körében. Az egyszerűsítést várják e vállalkozások, de egyéb administratív terhek sújtanák őket. A tájékoztatás pénzügyi terhek potenciális hitelezőknek, a szakszervezeteknek mind további adatszolgáltatás lenne, pedig mindenki átláthatóságot kér. A vállalkozások is fontos, hogy saját ügyeikbe megfelelő könyvelésekkel, éves beszámolókkal betekintessenek. A kevesebb teher elvárása mellett én lehet, hogy épp a terheket növelnénk, és a reprezentatív KKV szervezetek pont, kkv pont ettől félnek Európában, és osztom félelmüket. Minden tiszteletem a javaslat jó szándéka iránt, a bizottság jó szándéka iránt, és tisztelem Lének kollega munkáját is, és a jogi bizottság munkáját, nem támogathatom a jelentést. A gazdasági bizottságban erősen azt kértük, hogy alaposan lehessen a hatásokat felvizsgálni, tehát egy nagyon alapos hatástanulmányt kértünk a a társasági könyvelésekkel kapcsolatban a négyes keretirányelv alapján. Ezt azonban nem értük el. Köszönöm. Köszönöm, Ranner asszony, két percre. Oké, okay. <laughs> ich Nem értettem a nevet, ne haragudjon. Azt gondolom, hogy már minden elhangzott pro és kontra a javaslattal kapcsolatban, ezért én csak összefoglalni tudom, amit már hallottunk. Ha valaki azt mondja, hogy a számviteli szabályokat korlátozni kívánjuk, a mikrovállalkozások számára pedig egyszerűsítést kívánunk, akkor rossz úton járunk, de itt egy kicsit most az a benyomásom, mint hogyha félúton megálltunk volna, és nem merészkedünk egészen az út végéig. Mindenki tudja, hogy a számviteli előírásokra, beszámolókra szükség van bármekkora vállalkozásról is legyen szó. Annak érdekében, hogy a vállalkozási helyzetét valaki értékelni tudja, sőt bizonyítani tudja, szükség van erre. A Bázel 2 szempontjából lehet, hogy ezek pénzügyi, technikai dokumentumok lehetnek, majd új előírások, amelyeket majd más országok, kontinensek várnak tőlünk, így például Amerika, és ezekkel foglalkozni kell. De mindenképpen tovább kell lépni, és meg kell fontolni azt, hogy a számviteli szabályokkal a továbbiakban hogyan kívánunk foglalkozni, hogyan kívánunk tovább lépni. Most van itt az idő, hogy konkrét irányelveket öntsünk szavakba, és ez lenne a helyes megközelítés, és nem csak a mikrovállalkozások vonatkozásában, hanem a KKV-k szempontjából is. Mivel jogász vagyok, tudom nagyon jó, tudom, hogy nehéz a dokumentumokat beszerezni, és nagy feladat ezeket beszerezni, illetve értékelni is. A nagyobb vállalkozós vállalkozásoknál is nagy személyzetre van szükség annak érdekében, hogy ezeket a feladatokat teljesítsük, a mikrovállalkozások pedig nem is képesek erre egyszerűen a munkatársak hiányában. Ezért fontos lenne a negyedik és a hetedik keretirányelv keretében általános értelmű és hatékony változtatásokat kieszközölni, hogy valóban egyszerűsödésre kerüljön sor. Köszönjük szépen. Kárinc képviselő úr következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Hogyha valamelyikünk új vállalatot szeretne alapítani, akkor kezdetben ez biztos mikrotársaság lenne. Az Európai Uniónak szüksége van az új vállalkozásokra. Válság van, munkanélküliség van. A munkanélküliség megoldására ahhoz van szükségünk, hogy minél több mikrotársaságot alapítsunk, és ezek természetesen mikrovállalkozások, mikroméretű egységek. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeknek a megalapítását megkönnyítsük. És most itt van a lehetőség, hogy ezt meg is tegyük. A bizottság javaslata ugyanis el akarja távolítani annak szükségességét, hogy a mikrovállalkozások éves beszámolókat készítsenek. Ez meg háromokból is megoldaná a problémákat. Tehát meg kellene tennünk ezt. Először is, ahogy mondtam, gyakorlatban szinte minden vállalkozás mikrovállalkozásként indul. Ez a döntés, ezt a folyamatot megkönnyíteni, különösen most, amikor a legnagyobb szükség van rá. Másodszorban az éves beszámolók elkészítésének költsége nem hasonlítható össze semmiféle előnyel sem a vállalat, sem az állam számára. Hogyha valakinek szüksége van a banktól egy kölcsönre, akkor nekik a vállalkozás aktuális helyzetét kell megtekinteni, nem az egy évvel az előtti adatokat harmadsorban pedig ez egy konkrét megvalósítási módszere annak, hogy az adminisztratív terve, terheket a vállalkozásokkal kapcsolatban 25%-kal csökkentsük. Tehát arra szólítok fel mindenkit, hogy hagyjuk abba a vállalkozások támogatásának vitatását és Cselekedjünk végre. Köszönöm. Komi a szó. Hör, Elnök úr, a kis és középvállalkozások, ha bár a jelentőségük növekvőben van az európai gazdasági környezetben, még mindig nem rendelkeznek megfelelő ösztönzőkkel. A bizottság egy sor olyan intézkedést fejlesztett ki, amely arra hivatott, hogy segítse ezeket a vállalkozásokat. A gondolkodj először kicsiben is nagyon jó elv, nagyon jó ötlet, hogy először is a kisvállalkozásokra gondoljunk, és támogassuk gazdaságon belüli létezésüket, megpróbáljuk csökkenteni az administratív terheiket, egyszerűsítsük az eljárásokat, piaci hozzáférésüket könnyítsük, hogy a versenyképességüket minden szempontból könnyebb javítsuk a válság idején. Úgy érzem, hogy Léna Léne úr jelentése pozitív, és a mikrotársaságok beszámoló, beszámolási köte, kötelezettség alóli felmentése jó, támogatom, hogy korlátozott mértékben kelljen csak teljesíteni ezt az irányelvet. Az Európai Unió ebben a, ezen a területen még nem teljesen harmonizált, ezért arra van szükség, hogy a kivételeket fokozatosan vezessük be. Az én országom nagyon híres a administratív terhek súlyosságáról, ezért nagyon fontos, hogy például támogassuk az online eljárást, amely például nem követel túl sok technikai segélyt. Ez nagyon jó lenne, köszönöm. Elnök, most pedig a spontán felszólalások sora következik. Hatan jelentkeztek szólásra. És, hatan, és ennél többet nem is tudunk elfogadni. Holmájer asszonyé az első szó. Elnök úr, kedves kollégák, meglep a kollégák vitája különösen azoké, akik a közepes és kis vállalkozások terheinek egyszerűsítésről beszélnek, de a mikrovállalkozások számára nyújtott első lépésről, és ugye csak erről van szó, itt már arra hajlanak, hogy nemet mondjanak. Nem lehet valamit követelnünk, és aztán nemet mondanunk. A mikrovállalkozások várják, reménykednek ebben. A regionális bankokkal beszéltek, egyértelműen hangsúlyozták, hogy semmiféle problémát nem jelent az, hogyha módosulna a számviteli előírás, mert amúgy is más adatokkal dolgoznak az átláthatóság sem változna. Továbbra is, ahogy a biztos úr is jelezte, olyan előírások maradnak meg, amelyek alapján természetesen az átláthatóság megmaradna. A kereskedelmet nem befolyásolja ez, hiszen a mikrovállalkozások nem befolyásolják az európai piacot, a, tehát nincs európai szintű kereskedelők. Azt kérem a kollégáktól, hogy ezt az első lépést tegyék meg, és köszönöm Léne kollégának a kiváló munkáját. Köszönöm, Gozes úrnak is egy perce van. Monsieur le commissaire, je partage beaucoup des arguments qui ont été... Tisztelt biztos úr, egyetértek Tiszen asszony, Kastix asszony és Kász érveléseivel, de ugyanakkor föltenném mégiscsak a kérdést a kompromisszumos módosító indítványok elfogadása után most tényleg szükséges blokkolnunk ezt a javaslatot, amely a mikrovállalkozások számára nagyon pozitív jelzést közvetítene. Biztos úr, én javaslatot tennék önnek. Az a véleményem, hogy Klaus Léne úr javaslatát támogatni kell, és az a véleményem, hogy vegye figyelembe a más irányelvek módosításáról szóló javaslatokat is, hogy minél előbb előre lépést tudjunk tenni ezen a területen európai szinten. Köszönöm szépen. Elnök úr, a többi ö, kollégáimhoz hasonlóan nagyon korán keltem, hogy ide jöhessek, és nagyon örülök neki, hogy ilyen sokáig vártunk ezzel a vitával, hiszen az utolsó két vitatéma nagyon nagy reményt ad 6,5 millió embernek. Nagyon fontos tény fölött döntünk. Először is bebizonyosodna az, amit sok kritikus mond, mégpedig az, hogy túlságosan bürokratikus az Európai Unió, de legalább akkor ki tudjuk javítani a hibáinkat. Hiszen például a bankok nem mutattak ugyanilyen cselekvésre hajlandóságot. Ugyanakkor azt is megmutatkozik, hogy nagyon súlyos administratív terhek vannak, még terheket kell még elhárítanunk, mielőtt megjavulhat a helyzet, és ezt mielőtt meg kell tennünk. Köszönöm szépen. Pápa Nikola úr, egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a kisvállalkozások te, nagy adminisztratív terhektől való mentesítése, az éves jelentéstételi kötelezettség üdvözlendő. Ezzel támogatjuk a kis és közepes vállalkozásokat. De meg kell, hogy mondjam, hogy, és, hogy több más ponton is csatlakozom az előadóhoz. A kisvállalkozások ilyen könnyítésekkel hatékonyabban, nyereségesebben dolgozhatnak, és nem osztom a kollégák aggodalmát, Egyrészt ugye óvatosnak kell lennünk, ez igaz, az intézkedések és eszközökkel kapcsolatban, hogy minél gyorsabban eh, könnyítsük ennek a nagyon érzékeny ágazatnak a terheit. Nem alibiként eh, kell ezt felhasználni arra, hogy tovább eh, torzítsuk a gazdasági tényezőket, ez, ez is fontos. Úgy gondolom, hogy alapvetően üdvözlendő ez az intézkedés, a bizottság javaslatát üdvözölnünk kell, de legyünk óvatosak a szabályokkal, amelyeket a jövőben hozunk, hogy az eredeti szándékunkat ne torzítsuk. Támogassuk a cégeket. Köszönöm szépen. Bálcétis úr egy percre. Pirmininkė, gerimas komisarė, gerimi kolegos, iš tikrųjų turbūt šiandieną niekas nebejoja, kad mikroįmonės būtina visapusiškai skatinti. Köszönöm szépen, elnök Kétség nem fér hozzá, hogy a mikrovállalkozásokat támogatnunk kell minden rendelkezésre álló eszközzel, és azt gondolom, hogy az egyik legjobb eszköz az éppen abban áll, hogy rájuk nézve csökkentsük az adókat. Természetesen az adminisztratív terhek csökkentése is jó eszköz. Hagy mondjak egy javaslatot. Ha valaki ma hitelért folyamodik a bankhoz, akkor természetesen bizonyos információkkal kell szolgáljon a tevékenységére nézvést. Méghozzá számos információt kell rendelkezésre bocsátani, és ez egy elég nagy terhet jelent a vállalkozások számára. Úgy vélem, hogy amennyiben a mikrovállalkozások itt egyfajta mentesítést kapnak, akkor ez helyesen fogja befolyásolni a kis mikrovállalkozások életét, hiszen akkor a beszámolási kötelezettség alól mentesülnek. Είναι εδώ még egyszer. Ora, Lebon, εξ Epitropis jó, akkor nem, viszont a bizottság nevében Barnier úrnak adom meg újra a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Dacára annak, hogy már elég késő van, és ezt éppen az egyik képviselő mondta, nos, tehát a késői óra ellenére nagyon fontos témát tárgyalunk ma este. Nagyon pontosan figyeltem az önök felszólalásait, és elmondhatom, hogy senki nem mondta önök közül azt, hogy szükség volna az administratív terhek csökkentése a kisvállalkozások vonatkozásában. A szolgálataimnál pontosan megérdeklődtem, hogy hogyan is definiáljuk ezeket a vállalkozásokat. Egyébként több mint 5 millió ilyen vállalkozásról tudunk Európában. Volt, aki támogatta, volt, aki kritikával illette ezt az elképzelést. Kastex asszonynak mondom az ütemezést illetően, és illetve a modalitásokra vonatkozóan. Már a meghallgatáskor meggyőződésemről adtam számot, hogy a polgárok és a kisvállalkozások, a mikrovállalkozások vonatkozásában a belső piacot, a nagy gazdasági térséget magukénak kell, hogy érezhessék. Nagy meggyőződéssel mondtam ezt a meghallgatásom során, és ezt most megismétlem. Nyilván lehet javítani a szövegen, és a tanácsal való tárgyalások során, ahogy a Léne úr is elmondta, azért fogok dolgozni, hogy ezt a működési üzenetet továbbíthassuk is, ezt az operatív üzenetet. Elhangzott itt valami a bizottság felé, és ez hasznos volt, hiszen dicséretet kaptunk, végre valami hasznosat tesz a bizottság. Dartmouth képviselő mondta ezt. Én biztosítatom már felől, hogy a bizottság nagyon sokszor tesz jót, konkrétat, és ez bizonyára oda vezet majd, hogy nagyobb elánnal fogják majd támogatni a bizottság munkáját. És nem fogok késlekedni, és továbbra is természetesen a parlament támogatásával azon leszünk, hogy a bizottsági jó munkát végezzen. Hölgyeim és uraim! Ez a progresszív, nagyon észszerű, konkrét javaslat tulajdonképpen azt eredményezi, hogy a mikrovállalkozások administratív terhei csökkennek. Nos, ez a javaslat nem változtat azon, hogy ne maradjon meg például a beszámolási kötelezettség. Senkinek nem szabad az irány elvet nem alkalmaznia, tehát ez továbbra is érvényben marad. Gyakorlatilag egy alternatíva, egy lehetőség kínálkozik, hogy regionális és nemzeti szinten adaptálva követeljék ennek a szabálynak a betartását. Hiszen azért valljuk be, a legtöbb mikrovállalkozás helyi szinten, lokális szinten működik. Az ütemezést illetően el tudom mondani, hogy nagyon gyorsan végrehajtható ez a javaslat. Ez egy olyan esély, amit nem szabad hagyni kicsúszni a kezünk közül, és Kastex asszonynak a másik témával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a jövőbeni feladatok, így például a társasági jogi keretirányelvnek a felülvizsgálata. Nos, ön azt mondta, hogy 2010 végét jelöltük meg, hát most úgy tűnik, hogy 2011 elejére átcsúszik ez a feladat, de ez nem azt jelenti, hogy nem veszük komolyan ezt a feladatot. Gozesz képviselő úr Normandiából nagyon egyértelműen foglalt állást. Valóban egy méreható átvizsgálásról, felülvizsgálatról van szó, de ez azt hozza magával, hogy lesznek konkrét előrelépések, hiszen az administratív terhek valóban csökkennek a mikrovállalkozások szempontjából, a többi előrelépés, a többi siker pedig tulajdonképpen oda vezet, hogy a globális számviteli kötelezettségek is egyértelműsödnek és egységesülnek. 2011-ig kell egyszerűen ennyi idő, hogy mindezt hatékonyan és teljesen meg tudjuk fogalmazni. Sokan önök közül egyébként elmondták, Dion úr, Kárinc úr, Fejó úr, Swinburne asszony, és mások is, hogy válságban élünk, és ebből nagyon sok nehézség adódott. Egyébként becsléseket kértünk, és Barózó úr is erre vállalkozott, a mostani mandátuma szempontjából ez nagyon fontos. Amennyiben tehát sikerül jobb és folyamatosabb kereskedelmet biztosítanunk, akkor tulajdonképpen fél és másfél százalékkal magasabb gazdasági növekedést tudnánk elérni. Nyilván fontos a globális versenyben is nagyobb hangsúlyjal szerepelni, de azért a saját házunk táján is nézzünk körül. Léne úr a jelentésében már elmondta, hogy az 5 millió mikrovállalkozásnál nagyon nagy a növekedési potenciál, és az ő munkájukat szeretnénk most egyszerűsíteni. Ez húzódik meg a javaslat hátterében. Ranner asszony, Karasz úr, meghallgattam az önök érveit is, önök minimum standardek bevezetését kérik, de a léne jelentést gyakorlatilag nem csapja be az ajtót ezen minimum követelmények megfogalmazása előtt, csak éppen időre van szükség. Majd meglátjuk, hogy a tanácssal mit sikerül megfogalmaznunk. Afelől már biztosíthatom önöket, hogy ez a jelentés az, amiről valóban szólni kíván, egy lépést, egy előrelépést, egyfajta köztes stádiumot a könnyítés érdekében milliónyi vállalkozás szempontjából. Erre van szükségük ezeknek a vállalkozásoknak, főleg ha ismerjük a jelenlegi eh, szabályokat, amelyek vonatkoznak rájuk. Ezért Léne úrnak köszönöm a munkát, és remélhetőleg pozitív lesz a szavazás. Ezt követően én a magam részéről a tanácssal felveszem a kapcsolatot, és tárgyalni fogok, hiszen egy nagyon praktikus, javaslatról van szó, és bízom abban, hogy ennek a gyakorlati lépésnek nem lesz akadálya. Léne úr kap még egyszer szót. Köszönöm szépen. Szeretnék a kollégáknak és a biztos úrnak is köszönetet mondani. Hat megjegyzésem van. Hatástanulmány az első. A bizottság egy átfogó hatástanulmányt terjesztett elő a javaslattal kapcsolatban, és ezt a júri szakbizottságban elő is terjesztette. Ezt követően, amikor a Sterks bizottságot jóvá hagyták a szakbizottságban, azt kértük, hogy legyen egy kiegészítő hatás tanulmány, de nem kaptunk választ. Kettő. Igaz, ami elhangzott, valóban minimum előírásokat kérünk a kompromisszumban, tehát a kötelezettségeket, a valóban szükségesre redukálnánk, a vállalkozások vonatkozásában három. Aki bankhitelt kíván felvenni, hát azt senki nem akadályozza meg, hogy egyfajta mérleget állítson fel, de ha nincs szükség egy vállalkozásnak mérlekészítésre, akkor miért adjon ki extra költségeket azok számára, akik ezt elkészítik? Négyes, az adó mérleg előírásokat nem érinti ez a jelentés, kizárólag a másik területet, a kereskedelmi mérlegre vonatkozókat. 5. A 4-es és a 7-es, hetes 7 keret irányelv átdolgozása nagy munka, hiszen a 7-nél itt a koncernekről is szól van, amely egy nagyon összetett terület. Én azt irányzom elő, hogy ha most nem hozzuk meg a döntést, akkor sajnos akut veszély áll fel, hogy a 4-es és a 7-es elv keretében a KKV-k és a mikrovállalkozások egyszerűen valahol majd rossz helyen végzik, mert, mert kikerülnek a vita középpontjából. Most kell tehát lépni, nem pedig megvárni, amíg már késő. Hatodik, a szakmai szövetségek kérdése. Egyet ismerek csak, akik nem támogatják ezt az elképzelést, és azt szeretném, hogyha <laughs> erre odafigyelnének, mert ez egy fontos kis kiemelendő tény. Köszönöm. Köszönöm az előadónak, lezárjuk a meghallgatást, a szavazásra pedig szerdán kerül sor. Most az utolsó napi rendi ponthoz érkeztünk. E Énet asszony jelentése a 2008-as versenypolitikáról.